nem fér kétségem afelől, hogy az, az olasz igazságszolgáltatás a legmegfelelőbb szabályok szerint működik. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr, mondja az elnök. Cesare Battisti kiadatásának témáját ezzel lezártuk. Hat állásfoglalási indítványunk van, és a vita után fogunk ezekről szavazni, illetve a harmadik téma taglalása után. A harmadik pont Irán, különös tekintettel Nasrin Sotudeh eh, ügye. Hat közös állásfoglalási indítvány létezik, és először Belder úrnak szeretném megadni a szót, másfél percben parancsoljon. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. Pontosan egy héttel ezelőtt a Wall Street uh, Journalben megjelent egy uh, cikk, amely uh, Szotudek uh, um, ügyvéd uh, asszony 11 éves börtönbüntetésről számol be. Ezzel felkeltette uh, a nyugat figyelmét. Szotudé nagyon bátor emberi jogi aktivista. A parlamentben folytatott vita válasz eh, Ebadi úr kérésére. Nem szeretnénk megfeledkezni és elfelejteni Nasrin eh, ügyvédasszonyt, illetve Iránban az emberi jogi harcosok ügyét sem. Ezt bizonyítják azok a jelentések, amelyeket az AFED szakbizottság nevében a plenárison be fogok mutatni. Nagyon fontos, hogy az iráni nép szabadság jogaiért egységesen kiálljunk. Köszönöm szépen, Sáke asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Füle biztos úr, kedves kollégák! Ismét az iráni emberi jogok ügyében kell felszólalni, miután Nasir Sotudahet 11 év börtönbüntetésre ítélték. E, igazságot Nasir Sotudehnek, hiszen Iránban már nem érvényesül a jogállamiság, és a bírói kar elfogult. A, hogyha valaki az emberi jogok mellett szólal fel, ezt nemzeti kockázatnak tekintik. Nasri, Nasir Sotudeh egy ügyvéd, emberi jogi ügyvéd, két gyermek anyja. És többek között Zara um, Bahamit, uh, Zahara Baha, Bahramit védte, aki egy holland nemzetiségű ember, uh, és um, halára ítélték. Nasrin Sotudeh uh, erős asszony, de a, az ő bírósági ítéletében világosá válik, hogy a rezsim gyenge és el fog bukni. Esten asszony felszólította Iránt, hogy működjön együtt a nemzetközi közösséggel a gazdas a nukleáris kérdésekben. De kétlem, hogy bármilyen fajta eredmény várható az irániaktól, hiszen a kemény vonalas kormány egyre erősebb Iránban kétségesnek tartom a gazdasági szankciók hatékonyságát, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy a cenzor, cenzori ítéletek, vagy pedig az emberi jogok lábbal tiprása esetében igenis fel kell szólamolnunk, és ezzel is tiszteletünket tesszük azon igazság mellett, amelyért Nasir Sotudeh is küzdött. Végezetül pedig Elnök úr, kérem, hogy olasz kollégáink maradjanak csöndben, hiszen az ő napirendi pontjuk lekerült a napirendre, de még egy fontos ügyet tárgyalunk. Köszönöm szépen. Kedves olasz kollégák, hallották, mit kért önöktől Sáke asszony. Kérjük tehát, hogy hagyják az ülésteremben a munkát, és hogyha valamilyen magánbeszélgetésük van, akkor ezt a termen kívül folytassák le. Stevenson képviselő a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt akartam ma, hogy az iráni iszlám köztársaságot a náci Németországgal hasonlítsam össze, de úgy gondolom, hogy sok szempontból akár még szörnyebb a mulla kormányzat. A mullák 65 embert akasztottak fel csak idén, tegnap, csupán tegnap tizet először megbírság őket, lefoglalták a házukat, és utána pedig eh, megverték őket, eh, mielőtt a bitófa alá hurcolták őket. Az elmúlt négy hétben 78 embert eh, gyilkoltak meg. Ahmedinejad, egy holokausztagadó, gyűlöli a zsidókat, Izrael államát el le akarja törölni a nukleáris fegyvereivel, amelyeket épít a térképről, és a saját állampolgárait is megfélemlíti, megkövezteti, amputálja kezüket, lábukat, megkorbácsoltatja, e, kerékbe töreti őket, e, és ártatlan embereket e, ítél el. Két masrádi nő kezét amputálták ezen a héten, két további embert ítéltek amputációra, és ezt is végrehajtják. Hogyha bárki ezt a gonoszt támogatja, az a gonoszt támogatja. Nasir Sotudeh egy bátor emberi jogi ügyvéd, aki nagyon sok igazságtalanul elítélt embert védett meg, amelyet ez a fasiszta rezsim üldözött és ítélt el égbe kiáltó szégyen, hogy 11 évre ítélték el. Az igazi bűnösök azok a tirannusok, akik a hatalmon vannak, és őket a történelem ítélőszéke elé kell állítani, hiszen nemzeti konspirációt alkalmaznak azért, hogy elnyomják a lakosságot az gonosz soha nem diadalmaskodhat, és minél hamarabb elérjük a szabadságot, a demokráciát és az emberi, valamint a nők jogát irámad annál jobb lesz ez az egész világnak is. Stevenson, now Senor Crocetta. Köszönöm Stevenson képviselő. Crocetta asszony másfél percben parancsoljon. Crocetta úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nasir Szotudek szabadonbocsátását kérjük, azonnali szabadonbocsátását, és ezzel pedig emlékeztetünk arra, hogy az autoriter rezsim milyen veszélyes az egész világra. Egyrészt atom bombát próbálnak építeni az iráni mullahok, de maguk a választásuk sem voltak tisztességesek, a vélemény nyilvánítás szabadságát korlátozzák, erőszakot alkalmaznak a rezsim ellenzékeivel szemben, nőket erőszakolnak meg, hamis, um, igazságtalan bírósági eljárásokat folytatnak le, amelyeknek a vége már előre tudható, diszkriminálják a nőket, a homoszexuálisokat, lábbal tiporják az emberi szabadságjogokat. Gondoljunk csak az Asafi börtönben történtekre, ahol tombol az erőszak, ahol naponta két embert végeznek ki, köveznek meg, akár kiskorúakat is – Mit mondjunk erről a rezsimről? Kérdem önöket, képviselőtársaim. Kérdem önt, elnök úr. Kegyetlenkednek. Ö, és ö, a bírálat nem az iszlámot, hanem az iráni rezsimet illeti. Nasir Sotudeh letartóztatása azt mutatja, hogy az igazság szolgáltatással való visszaélés új fázisát vette Iránban az emberi jogok és az emberek, az állampolgárok védőjét támadta meg az igazságszolgáltatás, és most védtelenek az irá- iráni állampolgárok. Köszönöm szépen, Preda képviselő kapszót. Köszönöm, elnök úr. Ami a nukleáris ügyeket illeti, talán van valamilyen nyitás irányba, de ami az emberi jogokat illeti, az a kapuk zárva vannak. Nasrin Szotutek ügye mutatja ezt a helyzetet. Azért büntetik meg, mert a az emberi jogokért dolgozott, 11 év börtönre ítélték, igen súlyos büntetés kapott, és nem gyakorolhatja a jogi szakmát 20 évig, és nem is utazhat a büntetése letöltését követő 20 évig. Ezt az iráni rezsim azért teszi, hogy szisztematikusan elhallgattassa az összes emberi jogvédőt. Főként az emberi jogok védőit sújtja ezt, és mindenképpen szolidaritást kell vállalnunk ezzel a nagy néppel, amely, és azokkal az emberekkel, amelyek szembeszállnak ezzel a rezsimmel. Rómeda, Rueda úr, két percben. Sajnálom, hogy megint Iránról kell beszélnünk, de muszáj beszélnünk róla, mert a helyzet irányban mindenképpen problémás és drámai. Éppen ezért fontos, hogy ez a parlament emlékeztessen még egyszer arra, hogy felhívást intézett annak érdekében, hogy az összes lelkismereti tiltakozót, akit bebörtönöztek, és akik békés úton folytatták tevékenységet, engedjenek szabadon. Az iráni hatóságoknak el kell ismerniük az, hogy gyülekezési jog, lelkismereti szabadság joga biztosítva kell, hogy legyen, és Üdvözöljük ezt az asszonyt, aki elkötelezte magát. Ennek a parlamentnek mindent meg kell tennie azért, hogy Szotude asszonyt és a többi fogvatartott emberi jogi aktivistát azonnal engedjék szabadon. A következtetés az, hogy ha valaki Iránban tartózkodik, mint Zahra Bahramira holland állampolgárságú, akkor már ez önmagába véven védség. Közvetelnünk kell, hogy független vizsgálatot folytassanak a különböző állítások ellen, és a, az igazságtalanul eljárókat állítsák bíróság elé. az áldozatok családjaival, családjainak együttérzésünket szeretnénk kifejezni. Nagyon nyugtalanít bennünket az, hogy Iránban bizonyos vallásokat, vallási csoportokat üldöznek. A történelem megmutatta, hogy békés fejlődés csak akkor élhető el, hogyha a különböző vallásokat és a kulturális különbségeket tiszteletben tartják. Köszönöm most pedig a politikai frakciók nevében Szónik úr a néppárt nevében szól, egy percig beszélhet. Köszönöm a szót. Egy előző vitában itt a parlamentben szó volt arról, hogy 2010. szeptember 4-én bűnösnek nyilvánították Szotudeket, mégpedig azért, mert konspiráció része volt, négy hónapig fogvatartották, most pedig 11 év börtön büntetésre ítélték, és 20 évig nem gyakorolhatja a foglalkozását, nem is hagyhatja el Irán. Ne felejtjük el, hogy más politikai bebörtönzött esetében is igen szigorú börtönbüntetést szabtak ki. Ellene kell szólnunk ezen példáknak, amikor megsértik az emberi jogokat, például a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog visszautasítása esetében. szóval asszony hogy megvédett olyan embereket, akiket halára ítéltek, vagy azért, mert demokratikus csoportokban vesztek részt, és nem szabad, hogy mi ne tegyünk semmit a rezsim ellen, ne ítéljük ezt el. Most pedig Kretu asszony a szocialisták nevében. követelünk kell Nasrim Satude azonnali szabadon bocsátását és az összes politikai bebörtönzőt szabadon engedését Iránban több ezer iráni fizetett életével azért, mert szemben állt a rezsimmel. Szazulet asszony 11 éves börtönbüntetésre ítélték azért, mert mint emberi jogi jogvédő ügyvéd megvédte azokat, akik az iráni rezsimmel szemben álltak. ő most azokkal együtt szenved, akiket bebörtönöztek említett okok miatt, és a bloggerekkel együtt. Az EU-nak ezt el kell ítélnie, és be kell bizonyítani azt, hogy elkötelezte magát emellett. A külügyi szolgálat tegyen tanúbizosságot arról, hogy elítéli ezeket a cselekményeket. Most pedig az ECR nevében Tenok úr Köszönöm, elnök úr, nem szabad elfelejteni az, hogy a szabadság, amit most Európában élvezünk, bizony nem létezik a világ sok területén. Ez a legevidensebb Iránban. Ismét a az iszlám köztársaság emberi jogi helyzetéről kell beszélnünk. Nagyon sok ellenzéki támogatta az ügyvédasszonyt, egyébként a kiskorúakat is védte. Tavaly szeptemberében pedig arról volt szó, hogy, egy, hogy az államellenes propagandát folytatja, most pedig 11 év börtönre ítélték. Azonnal el kell őt, szabadon kell őt engedni, és a főképviselőt felhívom arra, hogy azonnal lépjen. Itt az ideje, hogy a tanács a közös értékek alapján vegye figyelembe a kereskedelmi érdekekkel való. Köszönöm, Skúria képviselő, egy percben. Biztos úr, egyszer vitázunk az iráni emberi jogi helyzetről. Most egy olyan ügyvédet ér a rezsim haragja, aki maga is az emberi jogokért harcolt. Alapjaiban támadja meg a rezsim, tehát az emberi jogok ügyét, és azokat próbálja megfélemlíteni, akik az emberi jogokért küzdenek. Néhány hét múlva Strasbourgban egy, illetve néhány hét múlva a tanács egy további emberi jogi ügyről fog tárgyalni. Mi is az emberi jogok sérelme? Általában a rezsim azt mondja, hogy a rezsim ellen, az ország ellen munkálkodik valaki, miközben pedig az emberi jogokat védi. Kérdezem, hogy mit lehet tenni hogyan lehet, hogy a delegációnk továbbra is kapcsolatban vagy ezzel a rezsimmel? Nos, Kelly úr kér szót a spontán felszólaló körében parancsoljon. Köszönöm szépen. Ismét eh, rettenetes, visszataszító helyzettel állunk szemben Iránban. Astiani asszonyt, mint minnyáján tudjuk, eh, állítólagos eh, paráznaság miatt megkövezésre ítélték, ma pedig Nassir Sotudeh ügyéről beszélünk. 11 év börtönbüntetésre ítélték azért, mert munkáját végezte. Még a férjét is letartóztatták, idézem, azért, mert hazugságokat terjesztett és befolyásolta a közvéleményt. Tegyünk hát meg mindent, használjuk fel befolyásunkat, és vessünk véget az őrület ámok futásának Iránban, valamint a nők jogainak lábbal tiprásának. Köszönöm. Köszönöm, Kelly úr. Kutas képviselő kapszót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Mélyen elítélem. Nasir Sutudeh letartóztatását, hiszen ebből láthatjuk, hogy mennyire semmibe veszik az, a, az emberi jogokat Iránban. Ahmadinejad um, újra, állítólagos újra megválasztása óta több száz ember tartóztottak le, ítéltek el. A 11 éves uh, börtönbüntetés uh, azzal magyarázható, hogy Nasir Sotudeh sok olyan embert védett, akik a 2009-es meghamisított választások utáni tüntetések után kerültek letartóztatásra. Egyértelműen eh, fenyegetik eh, a jogászok, az ügyvédek eh, jogállását Iránban, és láthatjuk, hogy senkinek nincsen tisztességes perhez joga Iránban. Kérem tehát, hogy a minden Iránnal való együttműködést az emberi jogokra alapozunk. Köszönöm, Csárnyecki úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, elnök úr. Egy olyan ügyről van szó, amely botrányos. Ezt gondolja az európai közvélemény és mi parlamenti képviselők is. ugyanaz az állam folytatja ezeket az emberi jogi sértéseket, És ebből világosan e, kiderül az, hogy a, az emberi jogok e, lábbal tiprása nemzetközi szabályok e, lábbal tiprását is jelenti. Pozitívnak találom, hogy az Európai Parlament foglalkozott ezzel a kérdéssel. Meg kell várnunk még a politikai nyomás gyakorlás lehetőségeit. Nem voltunk eddig különösebben hatékonyak. Azt gondolom, hogy sokkal nagyobb nyomást kell gyakorolnunk. Köszönöm szépen. Paska képviselő, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, az emberjogi aktivisták Iránban üldözés áldozatai, mégpedig régóta. Szotudek uh, asszony bebörtönzése szintén ennek az üldöztetésnek a részét képezi. Az iráni rezsim más uh, ügyvédeket is üldöz, akik kiállnak az emberi jogok mellett, és rájuk is hasonló sors vár. Az elnyomás egyre elterjedtebb, és fontos, hogy erőfeszítéseinket javítsuk. Eddig ugyanis ezek nem vezettek célra. A jelenlegi kormány önkényesen kezeli ezeknek az embereknek az ügyét. Elérkezett annak az ideje, hogy sokkal erőteljesebb nyomást gyakoroljunk az iráni kormányra. Ez feladatunk és kötelességünk. Köszönöm szépen. Ez szája asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nasrin Sotudeh az egyik legismertebb emberjogi ügyvéd Iránban. Ebadi béke Nobel díjast védte, illetve képviselte. Olyan embereket is képviselt, akik kisebb bűncselekményeket követtek el, illetve kiskorúakat is képviselt. Szörnyűséges az iráni kormány, és a lázongások ahhoz vezettek, hogy az iráni hatóságok szigorú intézkedésekre tértek át az emberi jogi aktivistákkal szemben. Legfőbb céljuk eh, elnémíteni az ellenzéket. Ez a parlament is utalt eh, az Asrafi eseményekre. Nem hallgathatunk tovább. Köszönöm szépen, Geringer de ember képviselő. Elnök úr, köszönöm szépen. Az előző vita során, amikor egy hónappal ezelőtt Iránról cseréltünk eszmét, arról beszéltem, hogy naponta öt iráni állampolgárt informálnak arról, hogy hamarosan kivégzik őket a bíróság ítéleteinek következtében. Most már azonban nem csak a valamilyen bűnt elkövetők vannak veszélyben, hanem ügyvédegyeik is. Nasrin Sotudeh hát nem csak letartóztatták, hanem megkínozták, embertelenül bántak vele, majd 11 évre ítélték, 11 év börtönbüntetésre. Ugyanez vár Mohamed Szedir Dazmehre. Őt nem vár rá, hanem már kilenc évre elítélték. És egy másik ügyvédete egy éves börtönbüntetésre ítélték, csak azért, mert a bíróság előtt védeni merte a terheltet. Az emberi jogok tehát gyalázatos helyzetben vannak Iránban. Végül, de nem utolsó sorban Makové asszony kap szót. Parancsoljon! Nasrim Sotudeh ügye nagyon súlyos. 11 évre ítélték el, 20 évre eltiltották az ország elhagyásának jogától, és eltiltották szakmai gyakorlásától. Mit tett? Egy Nobel, Nobel békedíjast, újságírókat, valamint halára ítélt kiskorúokat védett a bíróság előtt. Ez Nasrim Sotudeh nagy bűne az emberi jogok védelmezőit egyre inkább börtönbüntetésre ítélik Iránban, egyre több ügyvédet is. Semmibe veszik az iráni diktátorok a jogászok jogállására vonatkozó szabályokat és az polgári jogokat. Ezért kérem a tanácsot, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy azonnal bocsássák szabadon az iráni hatóságok Nasrim Sotodehet. Köszönöm szépen, megadom Füle biztosnak a szót. Parancsoljon. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, az Európai Unió rendkívül nyugtalanítja a romló, súlyos emberi jogi helyzet az iráni iszlám köztársaságban. Az elmúlt két évben már nehezek voltak a az állapotok, de most már szinte lehetetlené vált a helyzet azok számára, akik az emberi jogokat védik, képviselik. Nasrin Sodudeh az alapjogok és a szabadság jogok jegyében cselekedett, az ő letartóztatásának hatása világos, az Irán, ez az iráni ügyvéd képes volt felemelni hangját, cselekedni azokért, akiket megfélemlítettek, vagy bebörtönöztek, vagy még rosszabb sors fenyegette őket. Több mint tíz nyilatkozatot adott ki 2010-ben Eston főképviselő alelnök asszony az általános helyzetről és egyéni esetekről is. Ugyanakkor az EU lépett az iráni hatóságoknál magyarázatot kért, és világos üzenetet küldött arról, hogy a helyzetet az országban javítani kell. Nasrin Szotudeh esetéről a nyilatkozatot Eston főképviselő alelnök asszony 2011. január 14-én adta ki. Itt két szemét említ, egy, tehát Szotudek asszonyt, az ügyvédet és egy újságírót, akiket hosszú börtönbüntetésre ítéltek. Tudek úr és Szahári asszony, vagyis mind a két esetben két hölgyről van szó, akik azért küzdöttek, hogy megvédjenek embereket az Európai Unió emlékezteti az iráni hatóságokat arra, hogy először is eleget kell tennie a nemzetközi egyezményekből eredő kötelezettségeinek, olyan egyezményekről van szó, amelyeket aláírt Irán. Az emberi jogok eh, helyzetét, eh, az emberi jogok megvédését hatékonyabbá kell tennie, hiszen az iráni nép ezt megérdemli. Thank you, Commissioner. The, the debate is closed. Köszönöm, biztos úr. A vitát lezárom. Ügyrendi kérés. Csak nagyon röviden. A parlamenten teljes mértékben felesleges munkacsoport működik arról, hogy hogyan lehet növelni a plenáris ülésen eh, levő részvételt. A munkacsoportnak eh, ide kellett volna jönnie ma délután. Időre van szükség, éppen ezért szükség van a csütörtök délutánra, megfelelő elnökre van szükség, aki szigorú és rugalmas egy időben. Így eh, érdekes, lendületes vitákat lehet folytatni a plenárison. Köszönöm. Köszönöm szépen. Posztelt úr, Szvoboda úrnak továbbítom az ön üzenetét. Ő a munkacsoport elnöke. Kollégák, áttérünk a szavazásra. Kérem, vegyék elő a szavazókártyájukat. Hét állásfoglalási eh, indítvány szól Pakisztánról, először Pakisztánról